Der Präsident! Az elnök. Guten Tag, meine... Jó napot, hölgyeim és uraim! A 2012 február 16-án megszakított ülésszakát az Európai Parlamentnek ismét megnyitottnak tekinthetjük, megnyitom azt. Tisztelt. Hölgyeim és Uram, egy évek ezelőtt kezdődött az arab tavasz, mely a déli szomszédságunkban levő országokban többben szabadságot hozott.